elfogadtuk. Köszönöm szépen mindenkinek. Most akkor a szavazatok magyaráz, eh, magyarázata. But, but obviously they have this then. Uh, Kedves kollégák, 50-en kértek szót a szavazatmagyaratra, jól tudják, mit jelent ez. Igyekszem iszonyú gyorsan megadni a szót, és mindenkitől megvonom a szót, kérem elnézésüket előre is ezért, de az időt tartanunk kell. Tehát a naptárra vonatkozó szavazat ügyében Betlen úr egy percben. Köszönöm, elnök úr magyarázattal élnék a 2012-es naptár ügyében. Abszolút értelmetlen volt a szavazás, mert nem foglalkoztunk a három helyszín, Strasbourg, Brüsszel és Luxemburg székhelyével, amelynek összes költsége 250 millió euróra rúg havonta, már hogy így vándorol a parlament. Egy konstruktív javaslattal élnék, ahelyett, hogy Strasbourgban 12 külön alkalommal találkoznánk, miért ne tartanánk egy hét alatt 12 ülést Strasbourgban, egy húzamban. Így módon évente egy hetet töltenénk csak itt, a többi időt Brüsszelben tölthetnénk, már ha kell, hatalmas mennyiségű pénzt takarítanánk meg, meg kényelmetlenséget is magunknak. A Hannan jelenleptől képviselő a következő. Mr. President, there is something Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a havi zarándoklat egészen különleges dolog a két parlamenti épület között, mert rengetegbe kerül, sok száz millió fontba, és akkor a tolmácsolás és az utazás, sőt az üvegházat károsító gázok tonna számra. Tudom, hogy a képviselők a szimbolikus jelentőségre szoktak hivatkozni, meg a történelmi jelentőségre és helyszínre. Az EU úgy gondolom, hogy valóban ossza el az intézmények helyszínét, ne legyen minden Brüsszelben, de akkor legyen egységes székhely a parlamentnek. Nagyon szép a város, tehát lehet itt is állandó székhely a parlamentnek, vagy legyen Brüsszelben, de ne pocsékoljuk a forrásainkat. És produkáljunk az adófizetők számára megtakarítást. Gonas képviselő a következő. Monsieur le Président, le vote qui est... Elnök úr, annak ellenére, hogy többség szavazta meg ezt a javaslatot, ez mégiscsak a szerződés betűje ellen hat. Ez világos. 12 hát Strasburgi ülés azt jelenti, hogy két különböző ülést is tarthatunk ugyanazon a héten, és ez az értelmezéseknek is ellentmond a luxemburgi bíróság gyakorlata szerint. Amikor a parlament 12-ről 11-re szeretne áttérni, 20 éve tart már ez a vita Strasbourg, az Európai Unió székhelye ügyében, és a jelenlegi helyzet fenntarthatatlan nem lehet arra kényszeríteni bennünket, hogy Brüsszel, Washington DC között ingázunk, össze kell vonnunk Strasbourgba a parlamenti tevékenységeket. És a francia kormányzati hatóságok igényének is meg kell felelnünk. Köszönöm. Poszter képviselő a szó. Elnök úr, ma nem a brüsszeli frakció győző Strasbourg felett, tudnilik a brüsszeli ülések számát egyre csökkentettük, úgyhogy most egy az egyre áll a meccs Strasbourg és Brüsszel között. Ám, képviselőtársaim, a jog ellen szavaztunk, tudnék, az a szavazás, miszerint az augusztusi, meg az októberi ülést egy héten belül tartjuk, illegális. Tudnék, havi plenáris ülésekről szól az, európai, az LK szerződés, és a költségtakarákosság nem magyarázza meg mindezt, mert a költségek, amelyek kb. 70 millióra rúgnának, ezeket nem, ezek nem Strasbourgba adódnak, hanem abból, hogy folyamatosan a bürokrácia tevékenysége Brüsszelben folyik. Ha Strasbourgra koncentrálnánk a tevékenységünket, akkor pénzt is megtakarítanánk, és egy egységes demokratikus arcot mutatnánk Európa felé. Ektesi Fernández. A Fernández jelentés a következő. Fandálen úr. A Kirios Gyár, Ján Lepto. Já úr, egy percben. Danke. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért kértem szót, hogy a költségvetési tárgyalásokhoz szóljak. Az a véleményem, hogy az Európai Parlament nem, parlamenttel nem mindig e, tisztességesen bánnak. Az EP képviselőjeként valóban feladatunk a takarékosság, de feladatunk az is, hogy munkánkat megfelelően végezzük. A költségvetés emelése, ahogy az Európai Parlament azt előírta, tehát az inflációs ráta alatti növelés sem biztos, hogy elfogadható. Ez nem jelenti azt, hogy plusz képviselőkkel növeljük a házat, nem jelenti azt, hogy Horvátország csatlakozását kell finanszíroznunk, és más tevékenységeket. Abból indulok ki, hogy végül jó kompromisszumot fogunk találni. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. A következő. jelentés az, amiről beszélünk. Mazóni asszony kér először szót egy percre. Grazie, Presidente. La, la Turchia, come tutti sappiamo... Elnök úr, mindannyian tudjuk, Törökország nagyon fontos stratégiai, stratégiai partnere az Európai Uniónak, tulajdonképpen a gazdasági gazdasági politikai érdekek középpontjában áll. Nagyon fontos szerepet játszik akkor is, amikor arról van szó, hogy az Európai Unió szerepét a földközi tengeri térségben támogassuk és közel-keleten aktivizálódjunk. Nos, a csatlakozási tárgyalások már régóta folynak, és azt mutatják, hogy politikai ellenállás van némileg a társulású szerződés bizonyos elemeivel kapcsolatban. Az igazságügy, az alapvető szabadságjogok, a szabad mozgás. A török hatóságok azonban jelentős előrehaladást mutattak, annak ellenére, hogy ellenállás is volt. Nem lehet, hogy gazdasági okok miatt elnézzük az emberi jogok megsértését. A bizottságot és a tanácsot fel kell szólítani arra, hogy ne hagyja figyelmen kívül a pozitív eredményeket 2005 óta, és Törökországot privilegizált partnerként tartsa meg. Úgy gondoljuk, hogy a partnerségnek ez a felfogása lassíthatja, gyengítheti a csatlakozási folyamat sebességét. Köszönöm. Több mint egy percet. És a rossz jelentésről beszélt ráadásul a képviselő, az előző jelentésben is kért időt, aminek a témája más volt. Majd a legközelebbinél is kap időpontot. Kalinowski úr, egy percben. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Obszary... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos az Atlanti régió, mert a föld felszínnek a többségét teszi ki a vízfelület, és a gazdasági fejlődést is szolgálja, hogyha foglalkozunk az Atlanti térséggel a halászat, a szállítás szempontjából is nagyon fontos. Több mint 50%-át adja a halhozamnak, és az olaj, illetve a gáz kitermelés szempontjából is nagy szerepe van. Az éghajlatváltozás katasztrófával fenyegeti ezt a régiót, és ezért fontos, hogy jó stratégiát dolgozzunk ki az Atlanti térségre amely a jó irányítást erősíti majd, és javítja a környezetvédelmet és az élőhelyeket. Köszönöm. Μας e? Kalinowski úr egy percben Törökországgal kapcsolatos jelentésről. Törökország, Kalinowski úr egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez tévedés én az iparpolitikáról szerettem volna hozzászólni a e, globalizáció korában. Przepraszam, panie przewodniczący, pomyłka jakaś nastąpiła. Ja mam... Elnézést kérek, elnök úr. Tévedés történt. Én az iparpolitikáról kívánok majd szólni. Okay, very good. You... Nagyszerű. Törökország listáján is rajta van, akkor ezt átugratjuk. Mazónia szó egy percben. Mi scusi, Presidente, ma adesso... Elnézést kérek, elnök úr. Most az Atlanti stratégiáról beszélhetek, ugye? Kiváló. Elnök, nem az én hibám, hogy a rossz jelentésnél jelentkezett. Nem figyelt oda, hogy melyik jelentésről van szó. Most beszélhet arról a témáról, ami napi renden van. Atlanti stratégiáról beszélek. De előbb megadta nekem a szó Törökország tárgyában válaszol a képviselőasszony. Nos, elnök úr, A elnézést, kicsit megzavarodtam. Tehát az a keret, melyben a Törökországgal, illetve az állásfoglalások kapcsolatos vita folyik, a 2008 per 56-os tengeri hajózások kapcsolatos irányelv, ahogy már mondották többen is, a tengeri környezet védelmért kell előrányoznunk, közös szabályokat meghatározva, melyek alapján a tagállamok saját stratégiákat tudnak létrehozni harmadik országokkal kapcsolatban is. Annak érdekében, hogy megfelelő környezeti minőség legyen elérhető ezekben a vizekben. Ez az a keret, melyben belül az atlanti stratégiát létre kell hoznunk, figyelembe véve azokat az indikátorokat is, amelyeket tavaly júliusában terjesztett be a tanács, és amelyet a szakbizony, vonatkozó parlamenti szakbizottság is megtárgyalt. Az állásfoglalás ennél sokkal messzebb megy, a bizottság által ellenőrzött tanácskozásokon túlmegy, és egy makroregionális stratégiát vázol fel, mely a balti tenger térségénél nagyobb területet ölel fel. Remélem, hogy az Európai Bizottság nyilatkozata a házzal mondottakkal egyetértésben egy környezetvédelmekre, védelmi kérdésekre koncentráló valóban tengerhajózási anyagá változtatja ezt. Skridlewska, Jana Lepto. Pán Lepszka asszony kapja meg a szót egy percben, még mindig Törökországról van szó. Köszönöm, elnök úr a Törökországgal kapcsolatos szavazás eredményével elégedett vagyok, mert úgy gondolom, hogy minden előrelépés Törökország ügyében eh, kedvező, hiszen demokratizálódik az ország, a, az emberi jogok egyre inkább érvényesülnek, tehát támogatnunk kell ezeket a törekvéseket. Törökország ügyében az Európai Unió tagállamaitól támogatást várok, a reformok mellett kell, hogy kiálljunk vannak problémás reformok, az alkotmány reformja, a nők jogai, illetve az etnikai kisebbségeknek a jogai biztosítása, és úgy gondolom, hogy a társulási szerződést meg kell kötni Törökországgal. Köszönöm. azt, hogy egy percre. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én támogattam a szavazás során a Törökországra vonatkozó állásfoglalást, mert az alkotmányos reformok, amelyekre szeptember 12-én kerültek sor, azokat Törökország szempontjából óriási lépésnek tekinthetjük Európa felé. Persze még lehet további lépéseket is megtenni, igenis újságírókat zártak be azóta például, börtönöztek be. De mégis Törökország az Európai Unió második legnagyobb kereskedelmi partnere, és az Európai Unió Törökországnál a legnagyobb kereskedelmi partner. Több évszázada pedig az országok békés egymás mellett élését szolgálta a kereskedelem ki kell építeni Európai Unió és Törökország közti kapcsolatokat az úgynevezett tengeri strádán is, amely a tengeri útvonalakon köti össze az érintett országokat. Ez részét képezhetné annak a stratégiának, amely már a két fél közti vasúti kapcsolat kiépítését is jelenteni. Le kell állítani a közúti forgalmat, hiszen ezzel enyhítjük az európai szervet, közlekedést is. Köszönöm törökország eh, fontos szomszédos ország az európai uniónak. a two thousand and ten es jelentés bemutatja a változásokat amelyek bekövetkeztek törökországban és az alkotmány reformja nagyon fontos mutató, mert demokratizálódást jelez és szeretnénk ennek ellenére további eredményeket, nagyobb előrelépést látni. A ciprusi problémát nem sikerült még megoldani, sok egyéb probléma övezi még Törökországot az állampolgári szabadságjogok biztosítása, a vallásgyakorlás jogának a biztosítása ugyancsak kívánni valót hagy maga után. Tehát miközben nyugtázok, hogy jelentős eredményeket ért el Törökország, átalakulást látunk a gazdaság, illetve sok más területen is, például az emberi jogok és a szabadságjogok terén is. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm. Aki most beszélt, az Gzsibúr volt, azt hiszem, és nem Bilan úr. Jól gondolom? Úgyhogy akkor, ha igaza van, akkor Billandónak adom meg most a szót. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jako uczestnik ubiegłorocznej delegacji... Köszönöm szépen, elnök úr. Részt vettem a tavalyi Törökországba látogató parlamenti delegációban, tehát én magam is meggyőződhettem az előrelépésről, javult a kapcsolat az Európai Unióval. Pozitív az, hogy eh, sikerült például a nők jogát, illetve a vallás szabadság területét pozitív irányba előre mozdítani aztán a polgár és a katonai együttműködés kedvezően alakul, és a médiaszabadságot, az internetet és az állampolgári jogok helyzetét, a gyülekezési szabadságot kell még javítani, illetve választási reformot kell végrehajtani. A családon beli erőszak érdemel még figyelmet, illetve az úgynevezett becsületgyilkosságok. A török-örmény határ helyzetét stabilizálni kellene, és ugyanígy a ciprusi helyzetet is. Az Európai Unió érdeke, hogy csatlakozzon Törökország. Tejper képviselő szó. Ja, vielen Dank, Köszönöm szépen, elnök úr. A Törökországgal kapcsolatos jelentésnél tartózkodtam, nem azért, mert nem fogadom el a, az elemzést, annak ellenére, hogy még a sajtócenzúrás, cenzúrázás, emberi jogok, választási rendszer még jelentős előrehaladásra van szükség. Azért tartózkodtam, mert úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek sokkal egyértelműbben kell a következményekkel is számolnia. Hogyha nem hajlandó Törökország a döntő reformokra, akkor nem szabad a, tárgy, a tárgyalnunk tovább a tagságról. Itt az ideje annak, hogy a csatlakozási tárgyalások leállítását követelje a parlament. Köszönöm. A kirjus eh, Takula jelenlepto. Takula képviselő a következő hozzászóló. Arvoisa puhemies, on aivan totta, että Turkissa... Köszönöm, elnök úr. Tény, hogy előrelépés született az elmúlt években Törökországban Ám a kopehágai kritériumok alaposabb vizsgálata alapján, melyek az EU-hoz való csatlakozáshoz perdöntőek, Törökország bizony erős eleve még mindig maradva ezek teljesítésétől. Szerintem a mi életünk során Törökország nem csatlakozott az Európai Unióhoz, hisz oly messze esik ezektől a követelményektől az alapelvek tekintetében is, az, alap, az emberi jogok, a nők joga, a gyermekek joga tekintetében, amelyek az Európai Unió számára alapjogok, alapvető jogok, annyira hátul kullog, hogy messze van még az idő, amikor csatlakozhat. Aztán ott van Ciprus ügye. Törökország megszállva tartja a sziget felét, egy olyan sziget felét, amely Európai Uniós tagállam. Itt szigorúbbak kell legyünk. Nem hunyatunk szemet egy ilyen kettős menetrend felett, amelyet Törökország űzni látszik. Demokráciát kell követelnünk, és világosan meg kell mondjuk, hogy az Európai Unió nem lép vissza. Hennen úr, egy perc. Elnök úr, az EU hozzáállása Törökországgal kapcsolatban egy generáció szintű és etikai hiba. Kétféleképpen is eljárhattunk volna, jó indulattal elősegíthettünk volna a csatlakozást, vagy pedig alternatívát kereshettünk volna kezdettől azzal, hogy nem reális a csatlakozás. Ehelyett viszont hátráltatjuk, igényeket támasztunk, és nem szándékozunk betartani az ígéreteinket. Ankara eközben a műsorszórásban, illetve a világi jogok biztosításában nagyon nagyot lépett előre. Például a ciprusi probléma rendelés, rendezésében is szavazást tartottak, de erről távol maradtak a görögök, és aztán a végén pedig majd beintünk nekik. a félelemre és az elidegenedésre alapul ez a hozzáadás, a hozzáállás, és a bolsevik félelmekre emlékeztet engem. Ennél többet érdemelnének tőlünk. Osztályt képviselő a szó. Elnök, Elnök úr. Elnök úr. A Piper úr gondolatait osztom, ugyanakkor azért szavaztam a jelentés mellett, mert világosan kimondtuk a jelentés elején, hogy számunkra a tárgyalási folyamat egy hosszú és nyílt végű folyamat. A zöldek javaslatát azért utasítottuk el, amely megkötötte volna a kezünket a ö, tagság tekintetében, akár csak a szociáldemokratákét. Szerintem a parlament világos és jó irányvonalat jelölt ki, de meg kell tegyük a következő lépést is, őszintén megmondva a törököknek, ahogy Piper kollega is követelte, hogy a Törökország csatlakozása kérdő, nem lehet kérdés, hogyha tehát egy politikailag integrált Európa Törökország tagságával nem lehetséges. Ettől a hazugságtól meg kell szabaduljunk. Ami pedig az előrelépéseket illeti, ez Törökország érdeke is, az Európa Tanács és a NATO tagja, és a legszorosabb szövetségesünk Törökország. Tehát nem a Mavrovunio, protos a Zsemke a következő a Montenegro jelentés Zemka úr egy percben. Bardzo chciałem podziękować, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozom azokhoz, akik a vita során hozzászóltak az ülésteremben. Montenegro csatlakozása volt a vita tárgya a tanács elnöke beszélt arról, hogy hogy áll az idő ütemezés Montenegro esetében. Mikorra válhat tagjelölté Montenegro? Egy teljes jogú tagjelölté eh, mikorra válhat? És én azért szavaztam emellett a jelentés mellett, mert Horvátország járt a fejemben, ez az elsődleges megfontolás, a második pedig, hogy ez egyfajta iránymutatás is, kijelöli az utat a többi balkáni állam számára. A harmadikok ok pedig, hogy olyan fontos állásfoglalásról van szó, amely az EU-nak a vonzerejét mutatja. Posselt úr. Elnök úr, a bővítési politikában egy ilyen rendészeti politikai keretekre van szükség. Le kell zárjuk a Horvátországgal való csatlakozásokat, és akkor Horvátországot ami szavazatunkkal a, a csatlakozási folyamatba elindítani, és akkor legkésőbb két év múlva csatlakozhat, de akkor folytatódnia kell a dolognak, és hogyan? Kisi a Dél-Kelet-Európa kicsi és nehéz államait kell integrálni Macedónia és Montenegro. Ez jelzés minden más ország számára a régióban. Ha teljesítik a kritériumokat, akkor nekik is van helyük a csarnokainkban, mert Törökországgal ellentétben ők mély európai országok, amelyeknek természetesen van jövője a közösségünkben. Montenegro éppen az a kis ország, amelynek óriási európai hagyományai vannak, és már most örülök a montenegrói tárgyalásoknak. A járóka jelentés kapcsán Massele úr kapja meg a szót. Presidente, Köszönöm szépen, elnök úr. Még mindig nagyon sok tennivalónk maradt a diszkrimináció elleni harcban Európa szerte. Egyetértek a jelentés készítőjével, aki megállapítja, hogy az etnikai diszkrimináció már megszűntnek tekinthető, a gazdasági és szociális kirekesztés viszont még mindig érvényesül a romákkal szemben, és ezen kell változtatni a következő években Európában. Fontos az oktatás szerepe ebben a folyamatban, a földrajzi szempontok és figyelembe veendők, és a szakképzettség hiánya nehezíti a munkaerőpiaci helyzetét a romáknak. El kell gondolkodnunk, hogyan tudnánk integrálni a társadalomba a romákat, és tisztességtelen munkakörülmények között dolgoznak nagyon nagy számban arra kell törekednünk, hogy ezeket a problémákat orvosoljuk. Az egyik legnagyobb emberi jogi probléma ez Európában. Elnök Broda úr, egy percben. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. A parlamenti viták nem jelentik azt, hogy semmit nem kell tennünk, hogyha az Európai Unió valamit eh, rossz, valamit rosszul határozott el, akkor nem lehet továbbra is finanszírozni a rossz döntés következményeit. Itt nem a roma problematikáról van szó, ennek ellenére nagyon fontos a jelentés. Végre van egy olyan állásfoglalásunk, van egy olyan döntés, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen eredménye van annak, hogy már oly sok integrációs forrást biztosítottunk a romáknak. Meg kell nézzük, hogy melyek voltak azok a projektek, amelyek az integráció szempontjából támogatást érdemelnek, és további források kaphatnak. A frakcióban éppen ezért úgy határoztunk, hogy megszavazzuk ezt a jelentést, mert jó irányba hat. Köszönöm szépen. Kulin úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma elfogadtuk a roma integráció jelentését, és ezzel a parlament konkrét lépést tesz az irányba, hogy a romákat befogadják a társadalmakba. A társadalom perifériájáról tehát elkerülnek, jogaikat érvényesíthetik oktatás, egészségügyi ellátás terén a sérülékeny személyek kategóriájába tartoznak. Éppen ezért az önkormányzatokkal is fontos, hogy jobb legyen az egyeztetés az érdekükben. Javítani kell továbbá azokat a konkrét intézkedéseket, amelyeket az érdekükben hoztunk, koherensnek kell lenni a célkitűzéseknek és a végrehajtásnak. A biztosított források a e célok érdekében észszerű felhasználást igényelnek de még többet lehet ennél is tenni akkor, amikor arról van szó, hogy kölcsönösen elismerjük a jogokat, és ezt támogassuk. A romáknak is hozzá kell járulni az integrációjukhoz. Cviránca úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Valamennyien egyetértünk abban, hogy szükséges a romák társadalmi befogadásáról szóló európai stratégia. A jogok és a kötelezettségek együtt járnak, a törvények megsértésével nem lehet biztosítani a társadalmi beilleszkedést. Az iskola kerülésre szeretnék utalni például a szakképesítés hiányára, és sokszor arra, hogy elutasítják a beilleszkedést, és a bűnözés, illetve a prostitúció is jellemzi a, nem csak az én hazámban, hanem más országokban is az életüket, és téves az intézményeket hibáztatni, és nem is gondolni arra az em- azokra az emberekre, akik ebben érintettek. A 2004 per 38-as irányelv érvényét kell biztosítanunk, meg kell vizsgálni, hogy a közbiztonság alapján adott esetben el kell távolítani az embereket. Elnök Antoniozzi úr. Eh, <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Járóka asszony jelentés rendkívül fontosságú, hisz együtt a bizottság nyilatkozatával a jövőbeli vita medrét jelöli ki majd az Európai Roma Platform tekintetében, az áprilisi budapesti ülést is beleértve. Egyetértek abban, hogy minimum kötelező sztenderdeket, normákat kéne lakáskérdés, orvosi ellátás, iskoláztatás tekintetében meghatároznunk. Ugyanakkor az általános iskolatás kell leginkább szem előtt tartanunk, hiszen itt ragadható meg a roma probléma gyökere. Franciaország, Bulgária, Finnország és Olaszország jelezte a bizottság felé, hogy a bizottság kell vezető szerepet játszon, megvizsgálva azt is, hogy végrehajtják-e a roma stratégiát a tagállamokban, és meg kell határozni azt is, hogy milyen kötelezettségek járnak a romák számára, romára mindezek. Krocsetta képviselő, Krocsetta asszonyé a szó. Nincs itt. Árláki képviselő akkor a szó. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Frakcióm támogatja a jelentést, mivel jó irányba tett lépésként értékeli, hogy egy EU stratégia és egy roadmap jön létre a roma integráció tekintetében. Nagyon heterogén a kulturális és szociális összetétele az egyes európai roma közösségeknek, ezt is a jelentés homlokterében kell tartanom. Ugyanakkor a jelentés kötelező minimum normák meghatározását követeli a tényleges integrációs politika elősegítése érdekében. Az EU stratégia az alapjogok minden sértését tiltja, illetve a romák aktívabb bevonását kéri a munkaerőpiacra, mikrohitelek és vállalkozások tekintetében is. Üdvözlöm azt, hogy a roma gyermekek oktatásának kérdése a szegregáció tiltása és a közvetítők megkapcsolása rendkívül fontos számunkra. Ezeket külön támogatom a jelentésben. Colin asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, rendkívül fontos kezdeményezés jelentés ez, mely szerint Európai integrációs stratégiára van szükség. Mindannyian tudjuk, hogy fontos, hogy a szociális és gazdasági diszkrimináció ellen fellépjünk Európában. A roma közösségek ellen ez természetesen a jelenlegi gazdasági válság következménye. Új jogi kereteket kell az Európai Uniónak meghatároznia annak érdekében, hogy ezt a problémát megfelelő törvényekkel kezeljék. Valóban megfelelő eszközökre van szükség a Roma munkacsoport Task Force is fontos, különböző mechanizmusokat kell ellenőrizni, például olyanokat, amelyek a már meglévőket, a, a belső piaci mechanizmusokat veszik modellül. Megfelelő kezdeményezések kellenek. Európának ki kell állni a társadalom legszegényeibb és leggyengébbjeiért, hiszen mindenkinek joga van az emberi méltóságra. A roma kérdés az alapvető jogok kérdése, de természetesen a romáktól is el kell várjuk azt, hogy integrálódjanak, ne pedig leváljanak saját világukba burkolózva. Köszönöm szépen, elnök úr! A mai szavazással meg további lépéseket tettünk előre. A probléma határozott megoldása szeré, felé, de ez még meg a legjobb állásfoglalás, amit lehetett volna. 300 módosítót nyújtottak be, a jelentéshez, és 28 kompromisszumot, és mindegyik állt. Úgy gondolom, ez felhigította a stratégia célkitűzéseit. A bizottság az állandó munkacsoportjával biztosítsa azt, hogy megfelelő hiteles statisztikai alapdataink legyenek, és remélhetőleg egy magas szintű kormányzati tisztviselőt fognak a tagállamok kapcsolattartóként kinevezni, aki a stratégia működését biztosíthatja. De ennél többet kell tennünk, ha nem lennénk olyan képmutatók, ha a jelentésben megemlítettük volna azokat a kötelezettségeket, amelyeket a roma közösségeknek be kell tartani lakhelyek szerint. Remélem azt, hogy majd ezt a jövőben be tudjuk venni és a tagállamok végrehajtása közelebb. közelebbhez. Köszönöm, Angelili asszony. Köszönöm, elnök úr. Egyre több gyerek van, aki nem jár iskolába, és akik elmozdulnak a bűnözés felé, és erre politikailag választ kell adni, nem csak elvi kijelentéseket, hanem azt is elvárjuk, hogy az áprilisi bizottsági javaslat végre megfelelő, felelősségteljes megközelítést és megfelelő együttműködést biztosítson az intézmények között a romol politika tekintetében. A cél az legyen, hogy megfelelően felhasználjuk a rendelkezésre álló forrásokat, közösségi alapokból kiindulva biztosítandó, hogy nem a roma közösségeknek kell maguknak választ adni minden problémára a 38-as irányelvvel kapcsolatos vita összefüggésében meg kell határozni a feltételeket, biztosítani, hogy megfelelő biztosítással rendelkezzenek és megfelelő jogokkal a roma közösségek, de nyilván ez még nem old meg minden problémát, ezeket a hiányosságokat minél hamarabb be kell tölteni. Bátazára úr, köszönöm szépen, elnök úr! Én is megszavaztam a jelentést. Örülök járok a kolléganő munkájának. Azt hiszem sikerült a legkülönbözőbb álláspontokat közös nevezőre hozni, és a stratégia prioritás céljait is figyelembe vette, mint a megelőzés, például a garanciák, például a az egészségügyi ellátás garanciája, illetőleg az alapiskolához való hozzáférés garanciája, vagy a lakhatás joga. Ez a stratégia azt célozza meg, hogy a romákat tényleg integrálják és teljes jogú tagjaivá tegyék a társadalomnak. Azt gondolom a helyi hatóságok szerepe nagyon fontos itt, mindenek előtt akkor, hogyha azt nézzük, hogy hogyan ellenőrizzük a közösségi források felhasználását. Egy valami hiányzik azonban a jelentésből. Hiányzik egy olyan eszköz, amelyel megállapíthatnánk azt, hogy a romák tényleg akarják -e az integrációt, és ez természetesen összefügg a tartózkodási engedéllyel és a mindenkori országban. Ez összefügg egyéb eszközökkel, programokkal, amelyeket rendelkezésre kéne bocsátani. Nem lehet a végtelenség csak programokat alkalmazni, hogyha az eredmények nem születnek meg. Köszönöm. Én már szóltam korábban erről a jelentésről. Nagyon fontos kihívással állunk szemben. Egy néhány ideál igenis az alapjogokat is érinti. Gondoljunk csak a személyek szabad mozgására. A személyek szabad mozgása egyik legfontosabb hagyománya Európának és a romáknak mindenek előtt. A romák vándorló nép országok között mozognak. Természetesen jó, hogy megfelelő képzést kapjanak, éppen ezért a képzésre és továbbképzésre kell koncentrálni. Nem egyszerűen több pénzről van szó, hanem jó jogalkotásról is. Az Európai Unió valamennyi tagállam felelősséggel bír a romák kérdésében. Köszönöm szépen. Elnök úr, hölgyem és uraim, az integráció kérdését vizsgáljuk. A romák integrációja egy fontos dolog. Egész Európában megtaláltok keleti és nyugati országokban. Meg kell, hogy állapítsuk, ami nagyon érdekes, hogy a nyugati országokban hosszabb ideje a demokráciának köszönhetően sikerült jobb feltételeket teremteni nálunk, odahaza, meg a szomszédos országban, Magyarországon, és olyan problémákkal szembesülünk, amelyek hasonlóak a nyugati problémákhoz. Gyakran az integráció témájánál felvetik a munkaerőpiac szerepét. Ez az és egy fontos lépés még, hogy jobb egészségi állapotba kell hozni ezt a kisebbséget, jobb hozzáférést kell biztosítani a szakképzéshez és az egészségügyhez. Ez egy nagyon fontos követelés, ez az, ahol tovább kell dolgoznunk. Takkula úr, parancsoljon egy percben. Eukaristó, puhemies, kiitoksia. Tämä Livia Jarokan raportti on erittäin hyvä. Köszönöm. Jaroka Livia jelentése egy nagyon fontos jelentés, és azt gondolom, hogy mindenki ebben a házban megérti azt, hogy ideje EU szinten is fellépni ebben a kérésben. Mindenkinek ugyanolyan szintű jogokat kell biztosítani, sajnos a romák ezt nem kapják meg. Nem elég azonban egy jó jelentést írni, tettekre van szükség. És valójában a kérdés az az, hogy hogyan lépünk előre, hogyan fogjuk azt elérni, hogy ez a jelentés ne csak szép kívánságok halmaza legyen, hanem ténylegesen jelentősen javítjuk az EU területén élő roma népesség életét. Érdemes lenne egy follow csinálni a jelentéshez, megvizsgálni azt, hogy hogyan lehet tettekre váltani ezt a jelentést. Lange úr. A Lange jelentés következik, és Mastella úr az első. Köszönöm, elnök úr. A súlyos gazdasági válság, amelyel az európai iparnak szembe kell néznie, nagyon komoly problémákat okozott. Korábban azt gondoltuk, hogy a piac majd szabályozza magát, és ehhez rendeltek olyan szabályokat a tagállamok, amelyeket aztán egymással nem koordináltak. A 2020-as stratégia egy új megközelítést alkalmaz, különböző fontos intézkedésekkel. Fontos lenne, hogy az EU a fenntartható ipar politikát teremtene, amely a minőségen alapul. Most lépünk a jövőbe, és figyelembe kell venni az intézkedések során az értékeinket, amelyeket vallunk, illetve a makrogazdasági koordinációra van szükség a növekedés érdekében, például a vállalati, a társasági adóadó harmonizációjára is. Masszóni úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A Lange jelentés igen aktuális problémával foglalkozik, azzal, hogy hogyan reagáljunk a gazdaság és pénzügyi válságra, hiszen a termelés szerkezetét ez erősen érintette. Azt hiszem, hogy pozitív választ kapunk a jelentésből. Úgy tudnélik arról van szó, hogy az összes fontos paramétert össze kell gyűjteni, amely biztosítja a konjunkturális fellendülés lehetőségét. Gondoskodnunk kell arról, hogy a vállalataink erősebbek legyenek, ez egy nagyon fontos téma. Azt hiszem, hogy a jelentés nagyon jó ösztönzőt tartalmaz erre. Szeretném a raportőr munkáját méltatni. Sikerült összefoglalni az 500 módosító indítványt, és ennek eredményeképpen egy olyan jelentés született, amely lényegesen hozzájárul az előbb említett cél eléréséhez. Egy olyan iparpolitikáról beszélünk, amely átfogja az összes ágazatot, és lényegében olyan ellenőrzési modellekről beszélünk, amelyek lentről felfelé és fentről lefelé működnek. Még egy fontos dolog az európai szabadalom. Erre szeretnék reagálni, mert nem értek egyet vele, de egyébként nagyon pozitívnak tartom a jelentést. Köszönöm szépen, Komi asszony. A kíros Nincs a teremben Antoniocsi úr. Grazie, signor Presidente. Questo rapporto Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés nagyon sok pozitív elemet is tartalmaz, figyelembe véve a különböző feltételeket és elvárásokat, amelyeket a Nemzeti Ipar Szövetségek alakítottak ki. Egyetértek tehát az alapjaival ennek a jelentésnek, de felmerültek azért kérdések, például az új jogszabályalkotási intézkedések az energia és erőforrás hatékonysággal kapcsolatosan, illetve a szabadalmakkal kapcsolatos megerősített együttműködés. Nagyon fontos, hogy az európai ipar versenyképességét megerősítsük. A Lange jelentés mellett fogok szavazni, mert abban reménykedem, hogy ennek a jelentésnek az elfogadása hozzájárul ahhoz, hogy az intézmények végrehajtsák az itt felvázolt és a különböző politikákban felvázolt ambiciózus programot. Kambicio, Kalinowski úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ipar nagyon gyorsan fejlődik a világ minden részén, és hogy ne maradjunk le Kínától, Indiától, óriási változásokra van szükség. Európa mást is kínál a világnak, nem csak vegyi anyagokkal szennyezzük a környezetet, be kell fektetnünk a mezőgazdaságba, a gyógyszeriparba és egyéb fejlesztésekbe, nem csak az óriási méretű gazdaságokról beszélek, mezőgazdasági vállalkozásokról, hanem olyan intézkedésekről is, amelyek hozzájárulnak, hogy egészséges élelmiszert termeljenek a mezőgazdasági vállalkozók, illetve hogy megújuló erőforrásokra támaszkodjanak. Innovatív megoldásokra van szükség, hiszen Európa egyre inkább öregszik. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen az iparpolitika fontos részét képezi a gazdaságpolitikának, és fenntartható fejlődést kell biztosítani ezen keresztül. Az európai ipar jelentős konkurenciával szembesül, éppen ezért proaktív politikát kell folytatnunk ezen a területen, hogy megőrizzük az európai ipart, a gazdasági növekedés egy motorjaként. Ezt kell tehát biztosítanunk még hozzá oly módon, hogy jó feltételeket tárgyalunk ki a szerződéseinkben, illetőleg a szerzői jog és a szellemi tulajdon jog védelmével. Az Európai Uniónak megvan a képessége arra, hogy verseny előnyöket biztosítson magának az emberi erőforrás területén, de ehhez természetesen további befektetésekre van szükség a kutatásfejlesztésbe. Evi. Az európai termelés körülbelül háromnegyedét jelenti az exportnak. Nagyon fontos az ipar tehát a gazdaságunk számára a gazdasági válság következtetéseit le kell vonnunk, és helyt kell állnunk a globális versenyben megfelelő feltételekkel, amelyek támogatják az európai ipart. Az Európa 2020-as stratégia új megoldásokat kínál, új lehetőségekkel, új kapacitással a modernizációra és az ipari beruházásokra nézve a jó minőségű munkahelyekre is összpontosítanunk kell, hiszen csak ez segíthet ahhoz, hogy Európa vezető szerepet töltsön be a gazdaságban. Integrált iparpolitikára van szükség, hogy a termelés alapú gazdaságtól elmozduljunk a tudás alapú gazdaság felé. Egy percben a következő felszólaló. Η κυρία Μουσκαρτίνη Muscardini asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Elképzelhetetlen, hogy egy olyan ágazat, amely 57 millió foglalkoztatottal rendelkezik, az ipari export háromnegyedét adja, és a többletérték jelen, jelentős részét állítja elő hiszen nagyon fontos, hogy a növekedést tovább biztosítsuk. Nem lehet versenyképes politikát kialakítani, hogyha nincsen innovatív minőségi iparunk. A nemzetközi kereskedelem természetesen fontos szerephez jut ebben az összefüggésben, és éppen azok az intézkedések, amelyek a védelmet biztosítják, érdemelnek figyelmet az Európai Unió érdekeit kell itt megvédenünk a jövőbeli tárgyalások során, méghozzá oly módon, hogy meg tudjuk védeni a munkahelyeinket is. Erre feltétlenül szükség van ahhoz, hogy túllépjünk a válságon, és biztosítjuk, hogy a termelő ágazat valóban a pénzügyi piacokkal szemben előnyt élvezzen. Erre van szükség van, hiszen a pénzügyi piacok csak katasztrofát okoztak. Jár úr. Mikro. Na most működik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontosnak tartom, hogy megvitathattuk ezt a jelentést pontosabban szavazhattunk róla. A válság persze legjobb, ha nem is jön létre, de a legrosszabb az, hogyha nem tanulunk a válságból. A legutóbbi válságból a tanulási folyamat azt mutatja, hogy foglalkoznunk kell az európai iparpolitikával, hiszen a legutóbbi válság előtt nagyon sok kortársunk volt, aki úgy gondolta, hogy pénzzel lehet majd pénzt csinálni az Európai Unió jólétének alapja a gazdasági és iparpolitika, ezért rendkívül fontosnak tartom, hogy ezzel foglalkoztunk itt. Ugyanilyen fontosnak tartom azt is, persze a fenntarthatóság, az innováció, a jövőbeli iparpolitika, stb. De ebben a jelentésben a hagyományos ipart is kiemeltük, ennek nagyon örülök, és remélem, hogy a további évben is tudunk erről még vitázni. Köszönöm szépen. Kelly úr. Uh, Köszönöm. Megszavaztam ezt a nagyszerű jelentést, mert úgy gondoltam, hogy ideje az EU iparpolitikájával foglalkozni, mert semmi kétség sem fér ahhoz, hogy az utóbbi években lemaradtunk más nagy gazdaságok között. Remélhetőleg ez eh, majd változni fog. Egy dolgot szeretnék azonban kritizálni a magyarázatban, eh, ahol szerepel az, hogy harmonizálni akarják eh, a társasági adót, a társasági adó harmonizálásával nem értünk egyet, minden országnak maradjon meg a joga, hogy maga szabja meg ezt eh, az adót. Eh, valójában vannak olyan országok, amelyeknek magas a társasági adója, mégis kevés viszonylagosan az adóbevétel. Köszönöm. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. A, az állásfoglalás alapja az a vita, amit a gazdasággal kapcsolatosan folytattunk és támogatást is érdemel ez az állásfoglalás, különösen napjainkban, amikor a globalizáció óriási kihívások elé állítja az európai gazdaságot és az iparpolitikát. Arra kell összpontosítanunk, hogy hogyan tudjuk végrehajtani a célkitűzéseinket, amelyeket a 2020-as stratégiában foglaltunk össze, a vállalkozások elköltözése, a munkahelyek elvesztése, súlyos problémát jelentenek, elveszítjük, vagy le kell mondanunk hagyományos iparágainkról. Én nem gondolom, hogy így volna, és ezt kifejtettem a KKV-kkal kapcsolatos vita során is. A legfontosabb kihívás az a, a nyersanyagok rendelkezésre állása, különösen az, az energiaiparban kutatásra kell összpontosítani, kihasználva a szinergia hatásokat a különböző e, európai szintű politikák között, iparpolitika, e, gazdaságpolitika, mezőgazdaságpolitika. Köszönöm szépen, elnök úr. Én az intézkedés mellett fogok szavazni, hiszen az európai e, Uniónak ki kell állnia az iparpolitika mellett, különösen a válság közepette a harmadik országok támogatása támasztotta verseny miatt hogy előmozdítsuk a magánszféra beruházásait és a magán és közszféra együttműködését, és hogy megfelelő munkahelyek jöjjenek létre. Ki kell használni a régiók lehetőségeit, és versenyképességi klasztereket kell kialakítani. Ez elősegíti az innovációt és a hatékonyságot. Baszk földön is hasonló intézkedésekre van szükség. A jelenlegi fenyegető hatások között egyre nagyobb hangsúlyt kap az iparpolitika fejlesztése. Köszönöm. Hannan úr utolsó hozzászólok itt egy percben, de ő már nincs a teremben. Akkor pedig tisztelt kollégák, ezzel Félbeszakítjuk az ülést 15 óráig. Köszönöm. Thank you.